lezárása után következik, tehát most. Az első állásfoglalás a kambodzsai uh, civil szervezetek helyzetét, illetve az erről szóló jogszabálytervezetet illeti. Az állásfoglalás teljes szövegéről szavazunk, megnyitom a szavazást. Czy wszyscy z pań panów posłów oddali głos? Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Ezt az állásfoglalást elfogadtuk. Most következik a Kongói Demokratikus Köztársaságról szóló állásfoglalás, a két fogva tartott emberjogi aktivista Mekwambala és Boma urak, a frakciók közös állásfoglalás tervezetet nyújtottak be, ennek a szövegéről szavazunk, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Remélem, hogy mindenkinek sikerült szavaznia, lezárom a szavazást. Ezt az állásfoglalást elfogadtuk. Most pedig a bahraini helyzetről szóló állásfoglalás következik, különösen ami Nabil Rajab esetét illeti. A C preambulum bekezdés után az egyes módosító következik. Ki van mellette? Kérem, emeljék fel a kezüket. Ellene. Tartózkodás. Köszönöm. Ezt a módosítót elutasítottuk, most pedig... Jó, valaki ellenőrzést kért, akkor elektronikusan ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Remélem igen, akkor lezárom a szavazást. Ezt a módosító indítványt tehát elutasítottuk. Most következik a teljes szövegről való név szerinti szavazás. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Akkor lezárom a szavazást. és elfogadtuk ezt az állásfoglalást is, méghozzá nagy többséggel. Most a következő pontra térünk át, ez pedig a két keresztény lelkész helyzetéről szóló állásfoglalás, tehát ez a szudáni helyzet, és itt is közös állásfoglalás szövegtervezet van. A harmadik bekezdés után a hármas módosítót nyújtotta be a néppárt, két részben szavazunk, első rész mellette. Ellene? Tartózkodás? Ezt elfogadtuk. A második rész következik mellette ellene tartózkodás elutasítva. Legalábbis én így láttam, mondja az elnök, de ellenőrizzük elektronikusan is, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Ezt a módosítót elutasítottuk. Most szavazunk a hetedik bekezdésről, az eredeti szövegről. Aki mellette van, kérem, jelezze. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Nyolcas bekezdés eredeti szövege következik, egy szóbeli módosítóval. Verzsia asszonyi ez a szóbeli módosító. Szeretne szólni valamit? Öné a szó. Nagyon gyorsan tegnap tudtam meg, hogy a szudáni ellenzék három résztvevőjét a kongresszusi párt részéről 25 korbát csabásra ítélték, azonnal végrehajtották ezt az ítéletet a bíróság előtt. Azt hiszem, hogy ez egy különleges megállapítás. Azt kérem tehát az Európai Parlamenttől, hogy ezt az új tényt emelje be az állásfoglalás szövegébe. Azt hiszem, ez általános egyetértésre talál. Valaki ellenezni ezt a kérést? Ez szóbeli módosítás, hiszem, nem látok ellenbetést. Akkor szavazzunk a nyolcas bekezdésről, a szóbeli módosítással egyetemben. Ki van mellette? Kérem jelezze. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. Köszönöm szépen. Kilences módosító ki van mellette? Ellene tartózkodók, elfogadtuk. Most pedig egyeztem a módosító F ponton mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Kettes néppártészről mellette ellene tartózkodó, elfogadtuk. H preambulum pont mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Most pedig az egész állásfoglalási indítványról szavazunk, név szerint fogunk szavazni, megnyitom a szavazást. Mindenki látta a voksát? Lezárom. Nagy többséggel elfogadtuk. Köszönöm szépen, ezzel zárom.